nem ismertetik a véleményüket, és aztán a bizottság döntésére hivatkoznak. Ez nem kielégítő, ez valóban nem kielégítő, mert a hiányzó átláthatóság okán az egyes tagállamok nem azt kommunikálják, ami a szavazáson elzajlott, lezajlott, és emiatt a bizottság javaslatát én nagyon kedvezőnek találom az eljárások javítására vonatkozóan, a számítási módszer módosítására, a fellebezési bizottsághoz való panaszintézésére és más elemekre vonatkozóan. A többi kolléga javaslatát viszont el utazom, utasítom azt illetően, hogy a bizottságnak el, vissza kell vonni a javaslatát, és új javaslattal kell előállnia. De világosnak kell lennie, hogy minden javaslat az adott javaslat gyengített verziója lesz a jövőben. Aztán nagyon fontos azt tisztázni önnel szemben is biztos úr, hogy az Európai Parlament tovább akar dolgozni ezen a dosszién, a tanács blokkol sajnos ebben az esetben, és gyakran nincs, nem képes arra, hogy ezen fontos kérdésekben döntést hozzon. Ezért felhívást intézek a tanácshoz, hogy végre fogadjon el álláspontot, a legjobb, hogyha hozzájárul a bizottság javaslatához. Köszönöm. Elnök, köszönöm Follát kolléga, két percben Düran kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Sefkovics úr, barátok közt vagyunk, úgyhogy szerintem beszélhetünk őszintén. Mindannyian tudjuk, hogy a bizottság azért hozta létre ezt a szöveget, mert itt van a tanács a kalapácsával, és alattuk, meg ott van az üllő, és a kettő közé beszorultak, úgyhogy muszáj volt valamit tenni. Muszáj volt fellépni azon a területen, ahol a tanács elég félelmetes módon elmarad attól, amit elvárunk. Hiszen arról beszélünk itt, hogy 500 millió európai fogyasztó egészsége forog kockán. Vegyi anyagokról beszélünk, génmódosított termékekről beszélünk. Én magam is tagja vagyok ennek a parlamentnek, de azért tudjuk, hogy a parlament is tehetne többet. Úgy gondolom, hogy olyan társadalomban élünk, amely összetettebb, mint valaha és sok esetben nagyon gyorsan kellene válaszolni egy ilyen bináris rendszerben, hogy igen vagy nem, de hát a világ nem ennyire fekete-fehér, úgyhogy a fontos kérdésem az lenne, hogy a bizottság számára prioritás marad -e ez a kérdés, csak mert mondom, hogy az európai polgárok számára ez igenis prioritás. Azt nem tudom, hogy a tanács részéről ezt az igazán ö, félelmetes helyzetet, hogy nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, lehet-e még fölülmúlni, vagy alulmúlni, és végezetül pedig szeretném elmondani, hogy Richard Corbettel írtunk egy jelentést erről, és nagyon sajnálom, hogy a brit képviselők, mondjuk ez a remek Corbett úr nem lesz itt, azért, mert össze-vissza hazudoztak azok, akik tőlem balra ülnek ebben a teremben. Robé kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Ma délelőtt itt a parlamentben beszéltünk az európai jövőről szóló konferenciáról. Abban állapodtunk meg, hogy Európa jövőjének demokratikusabbnak kell lennie, és jobban meg kell hallgatnunk az állampolgárokat. A komitológiai eljárás gyakran érte kritika, mert nem eléggé demokratikus, és nem eléggé átlátható. Sajnos a problémák láthatóak, akkor, amikor kényes döntéseket kell meghozni, olyanokat, amelyek közvetlenül kihatnak az élelmiszerekre, az egészségügyre vagy az állati egészségre. Úgy, mint a zöldek képviselője, arra ösztökélem a bizottságot, hogy foglalkozzék ezzel a céllal, hogy megreformálják a komitológiai eljárást, hogy a döntések átláthatóak legyenek, és korlátozzák a tagállamok azon lehetőségét, hogy kibújjanak a felelősség alól döntéshozatalkor. Elnök, köszönöm szépen Ropi úrnak. Egy percre Poszpisil úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, akár csak kollégáim, én is támogatom ezt a reformot. Meg vagyok arról győződve, hogyha a bizottságnak sikerül a, a végrehajtási jogszabályt, mert az jó lesz, mert nem jó az, hogyha sok jogszabály megreked, például a gmo esetében, a növényvédőszerek esetében. Néhány éve zajlik már ez a vita, többször beszéltünk az előző ciklusban erről a témáról, pedig ez inkább egy technikai jellegű kérdés, a bizottságnak kellene ezzel foglalkoznia, és jobban kellene ezt támogatnia a tanácsnál. Lehet, hogy egy módosítás elfogadható lenne a tanács számára. A jelenlegi helyzet nem fenntartható, de úgy tűnik, hogy nincsen akarat arra, hogy ezt az eljárást lezárják, úgyhogy kérem, tegyen még mindent annak érdekében, hogy sikerüljön ezt lezárni. Elnök, köszönöm szépen, Pospisil úr sik kollega következik. Thank you, Mr. President. Oh, no. Yes, uh, thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Sefcsovics úr, úgy gondolom, hogy a komitológia egy olyan misztérium, amit senki sem ért itt az Európai Unióban. Arról beszélünk, hogy az Európai Uniónak közel kellene kerülnie az európai polgárokhoz, beszélünk az átláthatóságról, és az elszámoltathatóságról, na pont ez az, ami hiányzik az egész komitológiai eljárásból. Ebből származnak a problémák. A polgárok nem értik, hogy hogyan szavaztak a kormányok, és éppen ezért mindenki újjal mutogat Brüsszelre, és úgymond Brüsszel lesz a bűnbak. És a tagállamok, a kormányok tagjai vannak ott, ők hozzák meg a döntéseket, és ők azok, akik nem konzultálnak a saját polgáraikkal. Nagyon örülök annak, hogy a bizottsági javaslat még mindig itt van az asztalon, de amire inkább szükség lenne az az, hogy végre valami előrelépés történjen. A bizottságtól új kezdeményezésekre is szükségünk van, remélem, hogy ezek megszületnek, és leginkább a tanácsnak kellene előrelépni a polgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm, egy percben Melchior kolléga következik. Be speaking in Danish. Um... Én Dánul fogok beszélni. Én ott folytathatom, ahol Hoistig úr abba hagyta. Az EU a polgárok uniója Azért vagyunk itt, mert az európaiak megválasztottak minket. Sok európainak vannak nehézségei az unióval, túl távol van tőlük, nem értik, bürokrácia és technokrácia uralma ez. A komitológia fogalmát sem értik, még itt a plenáris ülésteremben ülők sem a legapróbb részletekig. És hogyha mi nem értjük és nem tudjuk ezt elmagyarázni, akkor hogyan várhatjuk el, hogy a választóink ezt megértsék és elfogadják a döntéshozatal ezen módját? Hogyha a jogalkotási folyamatunkat nem tudjuk elmagyarázni, akkor csődöt mondunk, és az alapelveink hagynak minket ö, ö, nehéz helyzetben. Ez pedig kötelességünk, hogy meg megfelelően működjenek a jogalkotási folyamataink. Ezért támaszkodom a bizottsági azon javaslatára, hogy megreformáljuk ezt az eljárást, és remélem, hogy Sávkovics úr folytatni voltja ezt a reformmunkát. Köszönöm, mondja az elnök. A spontán hozzászólások keretében senki nem jelentkezett, ezért a vita végén... Haben wir das schon vorher gesehen? Már korábban is láttuk ezt? Kivételesen Korbit kolléga egy percet kap. Vagy kevesebbet, mondja Korbit úr. Amit Melchior asszony elmondott, az teljes mértékben igaz. A komitológiai rendszer senki nem igazán ismeri ezt a közvelemény körében. De van itt egy másik dolog is, a delegált jogi aktusok. Ez egyértelmű, egyszerű, hatáskört ruházunk a bizottságra, de akadályozhatjuk a döntést, ha az nem tetszik nekünk, sőt, mi vissza is vehetjük a bizottságnak átadott jogkört, ha nem tetszik az, amit tesz. Ez nem lehetne egy érv arra, hogy még jobban kihasználjuk a delegált jogi aktusokat, mint a végrehajtási jogi aktusokat. Szájer úr és én voltam a társ jelentéstevők a végrehajtási aktus, illetve a delegált aktusok tekintetében. A delegált aktusokat jobban ki kellene használni, mert ezek átlatóak és demokratikusak. Köszönöm szépen Korbet úrnak, most akkor lezártuk a spontán hozzászólásokat. A vita végén Sevcsovics biztos úr kap ismételten szót. Thank you very much, Mr. President, and also... Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen ezt a családias légkört a képviselőknek. Ebben a rendkívül jogilag nagy kihívást jelentő kérdésben hajsikorral egyetértek, illetve Karen orral, hogy nem könnyű elmagyarázni ezt az állampolgároknak, hogy miről is szólnak ezek a végrehajtási jogi aktusok felhegyeztem minden gondolatukat, javaslatukat, és szeretném leszögezni azt, hogy von der Leyen asszony és jó magam is elkötelezettek vagyunk, hogy ezt a folyamatot, a mi partnerségünket megvalósítsuk annak érdekében, ha nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság legyen ezen a területen meghallgattam Szájer urat, Ropé urat, Duran kollégát is, az ő tanácsaikat. Korbet úrnak szeretném megköszönni azt, hogy milyen nehéz helyzetben vagyunk, és hogy ezt elmagyarázta, hiszen a végrehajtási jogosokkal a parlament kívánságát teljesítsük, és nagyon Gyakran a jogalkotási jogkörünk nekünk nagyon korlátozott. Megpróbáljuk ezt a fájlt előre vinni, megpróbáljuk ezt a tanácssal előre vinni, és azon leszünk, hogy a folyamat átláthatóbb és egyértelműbb legyen a jövőben. Örülök annak, hogy az önök hozzászólása is ugyanabban az irányba haladtak, mint a bizottság javaslata, és megteszek mindent annak érdekében, hogy jobban megértsem a tanács álláspontját, horvát, illetve az azt követő német eh, soros elnökséggel próbálunk majd ezen a fájlon munkálkodni. Segíthetne sokat az Európai Parlament egyetemi álláspontja is. Számos szabizottság már elfogadta a véleményét, de a júri szabizottságára is szükségünk van, az Európai Parlament véleményére is szükségünk van ebben a kérdésben, mert ez az én álláspontomat is a tanácssal szemben sokkal erősebbé tehetné, hiszen itt nem csak az Európai Bizottság véleménye lenne, hanem az Európai Parlament véleménye is, és ez segíthetne a vitákban. Köszönöm a támogatásukat, ebben a fontos témakörben, és szorosan együttműködünk önökkel a jövőben is. Köszönöm szépen Sefcsovics biztos úrnak, biztos úr. A családias hangulatot persze nem akarom eltúlozni, de amit az Implementing Act kapcsán mondott, azt mondta, hogy a parlament akaratát teljesítik. Hát ez nem egészen így van néha nem tudjuk azt egészen, hogy önök egy implementing actet, vagy egy interpreting actet hajtanak-e végre. Minden esetre a vitát erről lezártuk, a következő ülésünk holnap lesz, január 16-án 9 órától. A napirendeket már közreadtuk, ezek elérhetőek az Európai Parlament honlapján, és mindenkinek szép estét kívánok, áldott éjszakai nyugalmat és minden kollégának, akik ilyen sokáig itt maradt, számukra is minden jót kívánok, az ülést berekeztem.